afternoon, ladies and gentlemen. We've already got off to a late start. Köszöntök mindenkit. Később kezdtük az ülést az elnökök értekezete miatt. Azt javaslom, hogy térjünk át a napi rend elfogadására. Szusta úr kérésére ugye a 115-ös szabályzat értelmében a bizottsági bizottsághoz intézett kérdést hozzáillesztjük a napirendhez. Ha jól értem, Janik, akkor szeretnél a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban hozzászólni. Parancsolj tiéd a szó. Simplement, comme vous le, as you just mentioned, uh, Chair, uh, we, uh, we... Hogy említette elnök úr? A saját kezdeményezési jelentésről szeretnénk a megújuló energiaforrások ügyében beszélni, és ha lehet, a ma délutáni napirendre tűzni minél hamarabb. Um, Janek, we're going to put it in after item. Janik az ötös napi rendi pont után, a hatos előtt fogjuk ezt belenni. Fennáll a veszélye, hogy a bizottság nem lesz jelen, ezt el kell fogadnod. Rendben? Jó, rendben, hogyha nincsenek további jelenvetések, akkor elfogadottnak tekinthetjük a napi rend tervezetet. Item 2, approval of the minutes of the... Uh, not the uh, approval of the minutes... Az előző november 26 7 ülés jegyzőkönyvének elfogadása. We will consider the uh, minutes adopt. Az ülés végéig, ha senkinek nincs megjegyzése, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet, elnöki bejelentések, szeretnék mindenkit tájékoztatni, az interneten követhető az ülésünk, kivéve attól a részle, rész, azoktól a részektől, amelyek zárt ülésnek minősülnek. Mindenkinek ott kell, hogy legyen a dossziában a releváns levelezés. Ha kérdésük van, akkor forduljanak a titkársághoz az INTA részvétele a TLD üléseken. Moreira úr nevében mondhatom, hogy én és jó magam, tehát Moreira úr is jó maga, tehát és plusz négy kollega. George Kutas and Maria Sharka. George Kutas és Maria Sharka, részt vettek november 29 és december 1 -e között a 23. EU-USA e, csúcs találkozón, e, transatlanti jogalkotói e, konferencián, TLD konferencián Washingtonban. A képviselőház illetékes bizottságával, akit, eh, amit eh, David Kemp és Kevin Grady eh, elnökölt. Az amerikai illetékes szakbizottság 18 tagja vett részt az ülésen. Kiváló eszmecserét folytattunk, és most először sikerült közvetlenül eszmecserét folytatnunk a transatlanti kereskedelemről és munkahelyteremtésről. Ezen kívül az amerikai kereskedelmi minisztérium képviselőjével is egyeztetünk, Miriam Söpíróval, és Christian Éllel, Mike Frumannal, aki nemzetközi gazdasági ügyek különleges tanácsadója, Mivel a koktélokra térnék át, Kutas úrhoz fordulok, van-e valami hozzáfűzni valója, viszont volt. Köszönöm, elnök úr. Szerintem nincs hozzáfűzni valami ez a kimerítő beszámolóhoz. Talán annyit, hogy tényleg nagyon-nagyon jó volt. A kongresszusi kollégák nagy számban vettek részt az ülésen, nagyon jó volt az eszmecsere gyümölcsözőnek, jellemezném ezt. Az új szabadkereskedelmi megállapodás apropóján mindenki megegyezett, mindenkinek a véleménye megegyezett arról, hogy itt az ideje, hogy ezt megkössük, remélhetőleg a felek előrelépnek, és nem sokára lesz bejelenteni valamit a bizottságban. Uh, Mi is egyetértünk mindannyian, ha előre tudunk lépni az ügyben. Az Európa számára óriási lehetőség. Azok számára, akik holnap ülés végéig maradnak, holnap délben koktélokkal fejezzük be a délelőtti ülésünket. Itt a folyosón minden képviselőt és rendszeres részvevőt meghívunk. A PHS 3C50-es teremben lesz kerül a megrendezésre a holnap ülésünk. Andrea Corrado sajnálatos módon három év után el kell, hogy hagyja a titkárságunkat. Remélem, hogy a jövőben a munkájában az ITRE szakbizottságban. Az ITRE szakbizottságban? ITRE-ben? Hát, How can you do that? Hogy teheti ezt velünk? Minden esetre minden jót kívánunk a jövőben. Tarts! Item 4. State of play with ongoing trialogue negotiations. A három oldalú megbeszélésekkel kapcsolatos dolgok állása december 5-én az első trialógust a kereskedelmi omnibus egyes javaslatról megrendezésre került az Európai Parlament és a Tanács rendelet tervezete, amely bizonyos rendeleteket módosítana a közös kereskedelmi politikára vonatkozóan, elsősorban bizonyos intézkedések eljárás rendjére vonatkozóan. Nincs itt az előadónk, képviselőasszony, nem tudom, hogy helyette, vagy nem helyette bárkinek van a mondani való ezügyben. Úgy látom, hogy nincsen. A szellemi tulajdonjogok vám jogi kérdései, parlament és tanács rendelettervezete témájában az INTE jelentés tevője József Anebere, a szocialista frakció az IMCO persze, az illetékes bizottság a várakozások szerint e hét során lezárulnak a tárgyalások ezügyben. Andreas Bere. Uh, is not here. is Illetékesünk nincs itt. Partnerségi eszközök, parlament és tanács rendület uh, tervezete az harmadik országokkal folytatott együttműködésre uh, szóló eszközökre. André Kiene asszony a felelőse ennek a témának a szakbizottságunkban, aki szintén nincs itt. Eddig nem állunk jó, kedves kollégák. Mindenki nyaral már, vagy tel el. A tevékenységek megfigyelő bizottsága. Eszmecsere ez a következő napi rendi pont. Közép-Ázsia, az Európai Bizottság képviseletében novemberben ülésre került, sor Francesca Kelleré a téma, neki van hozzáfűzni, végre itt van valaki, és van mondani valója group, right? Good. Köszönöm. Voltak megbeszéléseink, pedig november 7-én, ez volt az első, a Közép-Ázsia Monitoring csoporttal, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett ezen. És volt egy új információ a tárgyalásokról, a bizottság részéről a Kazaksztánnal folyó tárgyalásokról, illetve az egész régió fejleményeinek egy általános áttekintése, illetve ott volt meg egy kolléga, aki a közelmúltban látogatott a térségbe. Nagyon sokat beszéltünk a folyamatban lévő tárgyalásokkal kapcsolatosan, a TCA-val kapcsolatosan. E, nincsenek igazából friss hírek, nem túl nagy a haladás, nem túl erőteljes a haladás a tárgyalásokban és bár volt egy találkozó, egy EU-Kazaksztán találkozó eh, november 14-én a monitoring csoportülés után, az derült csak ki, hogy a WTO tagságra koncentrál Kazaksztán jelen pillanatban, úgyhogy még meg kell oldaniuk néhány eh, nehéz kérdést, mint az exportadók. Aztán persze eh, voltak a főképviselő is Közép-Ázsiába látogatott emberi jogi kérdésekről tárgyalt, de nem kereskedelmi kérdésekről. Nagyjából egy nagyon általános témájú megbeszélés volt, sok témát felvetettek a kollégák, az emberi jogokkal kapcsolatosan, munkajoggal kapcsolatosan, környezetvédelmi aspektusokat, kereskedelmi lehetőségeket érintettünk, és a különböző országok helyzetét megtárgyaltuk, azt, hogy mi lesz valószínűleg a bizottság javaslata a jövőre nézve, és bár jelenleg még nincs igazán tiszta képünk arról, hogy merre indulunk el a különböző országok esetében. A PCA tárgyalások folyamatban vannak, de jelenleg nem tudunk konkrétumokról beszámolni, úgyhogy ez egy nagyon általános kép, amit most el tudok mondani. Szeretném, hogyha a bizottság tájékoztatna minket a legfrissebb fejleményekről, és kíváncsian várom a következő monitoring csoportülést. Köszönöm szépen, Francesca. Van-e valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Úgy látom, hogy nincsen. Úgyhogy a következő témánk Mexikó. 28, illetve 11-e, 12-e. George, igen, ez volt a második csoportülésünk. Uh, Ezen az ülésen uh, a belgiumi meghallgatásról volt szó. Egy nagyon érdekes uh, beszélgetés volt a jelenlegi helyzetről, vagyis hogy mi a helyzet az EU-mexikói tárgyalásokon. És nyilvánvaló, hogy a friss változások fényében, hiszen választások voltak Mexikóban, új az elnök, éppen felvette hivatalát november végén. A mexikói tárgyalófél nyitott volt a tárgyalások megkezdésével kapcsolatosan, vagyis hogy egy szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyaljunk Mexikóval. Időközben, amikor az új szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyaltunk Kanadával és az Egyesült Államokkal, akkor az is kiderült, hogy Mexikó számára nagyon fontos, hogy ezt a lendületet ne veszítsük el, és úgy gondolom, hogy a jelenlévő kollégák bizonyára nem vitatkoznának ezzel a megállapítással. A kereskedelmi kérdéseken túlmenően kábítószer problémákról is egyeztettünk, illetve a fegyverkereskedelem problémáiról, illetve más kérdésekről, amelyek a parlamenti kollégákat érintették. Talán a következő monitoring csoport ülés alkalmával fontos volna egy konkrét témát kitűzni, hiszen egy órában nem lehetett mindenről beszélni. Köszönöm mindenkinek, aki megjelent a megbeszélésen. Köszönöm a munkájukat. Köszönöm, George. kíván -e valaki szólni ezzel kapcsolatosan? Teljesen igazad van szerintem. Három országot említettél, Egyesült Államok, Kanada, Mexikó. Én úgy gondolom, hogy ezt a három országot, ha nem is együttesen kell kezelni, de legalábbis valamiféle keretmegállapodás összefüggésében az Egyesült Államokkal kapcsolatos csoporttal Mereira úrra várunk. Egyébként 28-án volt novemberben egy ülés, a Kanadával kapcsolatos csoportvezetője sincs itt, Daniel. Kedves Robert, Peter Stasnik kért meg arra, hogy néhány szót szóljak. A monitorozó csoport ülésezett, a Kanadával foglalkozó csoport, és a bizottság képviselője ismertette a folyó tárgyalások jelenlegi állását. Azt hiszem, hogy nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy még mindig megvan a remény arra, hogy az elkövetkezendő hetekben le lehet zárni majd ezt a megállapodást, és azt hiszem, hogy akkor majd itt lesz az dél annak, hogy itt a szakbizottságban ismét behatóbban foglalkozunk ezzel a témával. Köszönöm szépen. Talán valamikor karácsony után ezt meg lehet tenni. Karácsony előtt már nem sok esélyt látok rá, de minden esetre jó hív. Magreb, Vietnám, a következő Zaravel úr az állandó előadó ebben a témakörben, és arról tájékoztatott, hogy nem tud már eljönni, de minden esetre visszajelzést fog adni januárban a csoport munkájával kapcsolatosan Ausztrália, Új-Zéland. Daniel nem szeretne ebben a témában beszélni. Ötödik napi rendi pont. Igen, a nyolcadik pont az annexel kap- a melléklettel kapcsolatos kérdés és a bizottság a megújuló energiaforgásokkal kapcsolatosan kiadott egy közleményt az INI jelentés alapján. Az a döntés született, hogy a Nemzetközi Kereskedelemmel foglalkozó szakbizottság is egy véleményt fog készíteni, Janek. Merci, euh, Robert. Euh, köszönöm, elnök úr, köszönöm, Robert. Fontos téma ez, különösen abban a kontextusban, amelyben ebben, a, amelyben ez a szakbizottság a plenárison az Európai az intézet novemberben egy eh, eh, eh, kérdést a nap elemekkel, kínai mm, dömpingével kapcsolatban. Klímaváltozás és a megülő energiaforrások terén igen ambiciózus a, a programunk, itt gondolok a megújuló energiacsomagra. Ugyanakkor és egyszerre az évek során 2008 előtt a megújuló energiaforrások eh, mm, ágazata igencsak eh, innovatív, versenyképes, ez több százezer munkahelyet teremtett Európában. Itt tehát mindenképpen sikerül nekem meggyőzni az intézményeket annak érdekében, hogy újra kidolgozzunk egy eh, politikát két eh, pilléren eh, álljon. Először is az éghajlat és energiacélunkra alapozva, illetve az olyan versenyképes energia ágazat létrehozására, amely KKV-k, amely számos KKV-t is szemel maga között, és nagyon sok munkahelyt teremt. Ebben a véleménytervezőben vissza kell térnünk arra a kérdésre, hogy az illegális kereskedelmi gyakorlat hogyan alakul. Elsősorban gondolok itt a kínai, Kína tevékenységére, felépésére, hiszen ha nem tudjuk megvédeni magunkat a dömping ellen, a tisztességtelen piaci verseny ellen, akkor nem tudjuk megvédeni a saját eh, ágazatunkat. Van egy nemzetközi, offenzív nemzetközi eh, összetevője is ennek. Szerintünk ugyanis követően a barcelonai folyamat során, eh, illetve az Európai Mediterrán Unió folyamatát követően az energi megújuló energiaforrások kihasználása az EU mediterráneumban eh, előtérbe került. Óriási lehetőséget rejt ez, amely eh, lehetővé teszi majd, hogy a mediterrán országok az energiaigényük, szükségletek egy nagy részét kielégítsék megújuló módon, és ez a dezertek híres eh, dossziét kell itt kiemelni, ami egyszerre kínál tiszta energiaforrást a dél a földközi tenger déli térségében, illetve Európának is fontos szerepet szán ebben a fejlődésben. A fenntarthatóság, az energia, megújuló energiaforrások fenntarthatóságát hangsúlyozzuk, az innováció elemét, a versenyképességét az európai ágazatnak a megújuló technológiák eh, terén olyan eszközökre van szükség, amelyek eh, nem csak a, a szabadalmak eh, védelmét könnyíti meg, hanem általában az ő test. És végezetül, ami talán konfliktusokat, vagy vitatott lehet ebben a szakbizottságban, ez pedig a közbeszerzések kérdése. A megújuló energiaforrásokra vetítve természetesen. Továbbra is azt gondolom, hogy a földrajzi preferencia um, fontos lehet. A nagy gazdasági, a világ nagy gazdasági hatalmait összeegyeztetni, tehát a piacnyitást a, a, a saját uh, igényeinkkel, azt hiszem, hogy a földközi földrajzi preferencia egy kiváló eszköz lehet erre. Ugyanakkor a szabad kereskedelem hosszú távon pozitív diamonzikokat nyújthat ügyben. Ezt a vitát legalábbis el kell kezdenünk. A reciprocitás persze messzire vezet, de a közbeszerzésekre vonatkozó földrajzi preferencia elvét fel kell vetni. Szerintem ezt nem lehet az iparpolitika terén háttérbe szorítani, miközben a GDP-nk, illetve GNP-nk 19%-át adja ez. Nagyon rövid eszmecsere várható, ugyanis Eh, januárra nekünk be kell fejeznünk a munkát, el kell készítenünk a véleménytervezetünket, ezt januárban fogjuk benyújtani, tehát ha nem tévedik, akkor február 20-21-en eh, eh, fogadhatjuk itt ezt. 28-a, január 28-a lehet a módosító indítványok benyújtásának a de ez tehát a menetrend. Köszönöm. Um, köszönöm szépen, Janek. Egyetértek a legtöbb megállapításoddal. Minden esetre ez egy jó kezdés. Esetleg van, aki szeretne még ezzel a témával kapcsolatosan szólni, hogyha nem, akkor köszönöm szépen House úrnak, hogy eljött, és Tudom, hogy nem volt sok ideje arra, hogy felkészüljön, de a bizottság részéről kérem, hogy reagáljon. Köszönöm szépen. A felvetett kérdéssel kapcsolatosan egyértelmű, hogy van egy nagyon fontos kereskedelmi dimenziója a megújuló energiaforrások szabályozásának, E, nem csak az EU és más országok viszonylatában, hanem egyáltalán a külpolitikai aspektusa nagyon fontos ezeknek a kérdéseknek. Kína esetében ezt ön is említette, és ez a jelentés tervezetben is szerepel. Úgyhogy úgy gondolom, hogy e, nagyon fontos rámutatni a külkapcsolati és a kereskedelmi összefüggésekre és az előnyökre, amelyek e, együtt járnak az európai megújuló energiaforrás ágazat fejlődésével. Köszönöm. Jenek? Csak köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, hogy megjelentek ennek a napirendi pontnak a tárgyalásán. Persze mindig jó alkalom, hogy boldog új évet és boldog karácsonyt kívánjunk a biztosnak. Hogyha nincsen további észrevételt, akkor nézzük a továbbiakat, január 21-24-én lesz a vélemény tárgyalása, és ma tárgyaltuk persze először, aztán 21-24-e, február 26-a 12 óra szokás szerint a módosítók benyújtásának határideje, a szakbizottságban március 20-21-én fogjuk elfogadni, illetve szavazni fogunk. Ez egy viszonylag szoros ütemterv, úgyhogy aki szeretne ehhez hozzájárulni, az azonnal lássa munkához. Nézzük a hatodik napi rendi pontot. import Bangladesből. Paul Murphy az előadó, és egy rizsimporttal kapcsolatos jelentéstervezettel kapcsolatos a munkánk. A cél, hogy a Lisszabon utáni komitológiai eljárással összhangba hozzuk az erre vonatkozó eljárásokat, Paul. Köszönöm, hogy megegyezte valóban ez a rendelet célja, és ahogy az omnibus anyaggal és egyéb dossziékkal kapcsolatban is, figyelembe kell vennünk azt, hogy különbséget kell tenni a delegált jogi aktusok, valamint a bizottság végrehajtási hatásköre között. Tehát ez egy rendkívül technikai jellegű anyag, ami azért egy lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy szélesebb megvilágításba helyezjük egyéb kérdéseket is, mint például az éhínség Bangladesben, illetve a rizs, és a legalábbis általános megjegyzéseket tehetünk így ezzel kapcsolatban. A rizs például Banglades mezőgazdasági terményének 75%-át teszi ki, és eh, a kalória bevétel 70%-át jelenti a lakosság számára, a GDP 18%-át teszi ki. Tehát eh, látható, hogy eh, kulcsfontosságú a gazdaság számára. Ennek ellenére azonban, noha jelentős a rizs export, a szükségletek 5%-át exportálnia kell az országnak, tehát az élelmiszerellátás rendkívül bizonytalan, 60 millió ember, a lakosság 50%-a nem rendelkezik kellő mennyiségű táplálékkal, tehát hogyha megnézzük a bangladesi mezőgazdaság helyzetét, illetve a mezőgazdaság természetét, láthatjuk, hogy a gazdaságok 86%-a kevesebb, mint egy hektáros, még csak a gazdaságok 1%-a nagyobb, mint három hektár. Tehát óriási kihívásokkal szembesül a bangladesi mezőgazdaság, és a rizsexport, az EU-ba irányuló rizsexport jelentős, és nyilván a terméshozamot növelni szeretnék az országban, annak érdekében, hogy az önellátást legalábbis a rizs szempontjából biztosítsák. Ha ezt el akarják érni, akkor gyakora, gyakorlatilag a lakosság növekedési rátájával egyenlő arányban kellene növelni a hozam mennyiségét. Ez egy nagyon nehéz kérdés. A bangladesi gazdák szempontjából, hogy hogyan lehet például az élelmiszerellátás biztonságát szavatolni. Szerintem ez nyilván szükségessé teszi, hogy a rizs fajtákat diversifikálják, illetve az öntözést javítsák, tehát a technológia transfer a fejlett országokból Bangladesbe fontos, hogy javuljon. Ami pedig magát ezt az anyagot illeti, úgy gondolom, hogy sok esetben nyomon kell követnünk azt, ami amit az omnibus anyaggal kapcsolatban már megtettünk, maximizálni kell a parlament ellenőrzési hatáskörét. Jó néhány, bizot, jó néhány módosító készült a bizottsági javaslathoz. Azt hiszem, hogy az előző anyagokhoz képest itt is előterjeszthetünk hasonló módosítókat, például a négyes cikk kapcsán, ahelyett, hogy felhatalmazzuk a bizottságot arra, hogy egy korlátlan időre delegált jogi aktusokat hozzon, öt évre szóló időtartamban kellene ezt korlátoznunk, ahelyett, hogy korlátlan időre biztosítanánk ezt a biztos, bizottság számára, vagy például a 4-es cikk 5-ös szakaszában, amikor arról van szó, hogy a parlament vagy a tanács szeretné kiterjeszteni a vizsgálat időszakát, négy hónap kellene, hogy legyen ez két hónap helyett. Ez a parlament álláspontja. Ezt az álláspontot fogadtuk el az Omnibus rendelet kapcsán, és hasonló kérdésekről is említést tehetnék. Volna néhány kérdésem a bizottsághoz, ezeket remélhetőleg ma vagy a későbbi eszmecserék során meg tudják majd válaszolni. Ami újdonság, ami nem szerepelt a korábbi hasonló rendeletre irányuló javaslatokban, amelyek a marhahúsra vonatkoztak, azaz, hogy az utolsó mondat a négyes preambulum bekezdésben, amely az egyes cikk hármas szakaszára vonatkozik, Valóban a preambulum bekezdés utolsó mondata azt tartalmazza, hogy a 2011 per 182-es rendelet alkalmazása nélkül a bizottság végrehajtási hatáskörére vonatkozó ellenőrzési jogkörről ír. Szeretném tudni, hogy a bizottság miért tartja most ezt szükségesnek, amikor a korábbi rendeletek esetében ez nem szerepelt, és miért lenne most ez elegendő. A cikkben ugye hivatkozást láthatunk 4000 tonnára, ugye ez a kvóta határértéke. Ezután alkalmazhatja a csökkentett kvótát a bizottság. De a 2011 per 182-es rendelet ugye arra vonatkozik, hogy a tagállamok ellenőrizhetik a bizottság végrehajtási hatáskörét. Szeretném tudni, hogy miért szükséges most meghatározni ezt a mechanizmust. Hát jó lenne, hogyha a bizottság erre a kérdésre választ tudna adni. Másodszorban pedig ugye Banglades az Everything But Arms rendelkezés kedvezményezetje. Szeretném tudni, hogy ha Banglades már nem lesz adnak a rendelkezésnek a kedvezményezetje, akkor hogyan fogjuk kiigazítani ezt a helyzetet. És végezetül szeretnék még a titkárságnak is köszönetet mondani a támogatásáért, és érdeklődve várom a bizottság válaszát, illetve a kollégák észrevételeit. Köszönöm, Paul George Kutás következik. Köszönöm szépen. Először is szeretném kifejteni, hogy nem én vagyok az árnyék jelentéstevő a frakciómból, hanem Gianlucát helyettesítem, aki ma nem tudott eljönni. Az ő álláspontja ezen vitával kapcsolatban a következő. A rendelet javaslat, a bizottsági javaslat Mm, a rizs importra vonatkozó rendeletet akarja a jelenlegi új Lisszaboni szerződés által bevezetett követelményekhez igazítani, és a delegált jogi aktusok, valamint a végrehajtási jogi aktusok értelmében akarja frissíteni ezt az anyagot. A EU szerződés 290 és 291-es cikke értelmében örvendünk ennek a javaslatnak és azon erőfeszítéseknek, amelyek megpróbálják meg határozni a, a rendelet kereteit. A rendelkezésekben való részvételt a biztonsági kérdésektől teszi függővé a bizottság. Ami pedig az administratív módszert alkalmazását illeti, meg kell határozni a termékek eredetét, valamint a származási tanúsítvány érvényességét, az import engedélyek, ez itt a végrehajtási jogi aktusokat kell alkalmazni. És az árnyékmentéstevő fő kommentárja az, hogy biztosítani kellene a lehető legnagyobb következetességet az omnibus rendelet szövegével. Konkrétabban pedig utal arra a rendelkezésre, amelyet ott az Omnibus rendeletnél már elfogadtunk, ez a bizottsági tájékoztatással kapcsolatos, a hatalom átruházására vonatkozik. A hatályba lépést követően 5 éves időszak elteltével és szakértők bevonására is kitér. Végezetül pedig Gianluca jelzi, hogy kész a szoros együttműködésre Pollal és más árnyékrendéstevőkkel is ebben a témában. Köszönöm, George. Franciska Keller. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az előadónak. Az általános észrevételeiben osztozom. Tudjuk, hogy Bangladest eh, és eh, főleg mezőgazdaságát az éghajlatváltozás nagyon súlyosan érinti, ami pedig a konkrét javaslatot illeti. Volna néhány kérdésem a bizottsághoz. Először is bizonyos kérdéseket már érintettek, mint például azt, hogy ami a kvóta kimerítését követően a felfüggesztést illeti. A komitológiai eljárás alkalmazása nélkül szeretném tudni, hogy a enélkül miért akar a bizottság a felfüggesztés mellett dönteni, a 391 per 90-es rendeletre utalnék. Ez lenne az első kérdésem, a második kérdésem pedig a bizottság azt javasolta, hogy delegált jogi aktusok keretében akarjuk a, a részvételt meghatározni, és garanciákat szeretnénk. Szeretném tudni, hogy erre mit, ez alatt mit kell értenünk. És hogy ugye a, hogy ettől függne majd a preferenciális rendszerben a preferenciás import megállapotásban való részvétel. A 391-90-es rendelet erre sem tett említést. Végezetül pedig azt szeretném tudni, hogy a bizottság ezt a rendeletet miért nem építette be az egész omnibus csomagba, mert akkor koherensebb lett volna a megközelítés. Köszönöm szépen már most, hogy megválaszolják majd a kérdéseimet. Thank you, Francesca. Um, we... Köszönjük, Francesca, a bizottság részéről. Marian Dormal van itt. A DJ Agritól. Yes, John, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy egy szakmai jellegű dosszié, amelynek az omnibus dossziót kell követnie, ez nem világosabb. Második megjegyzésem. a bizottságnak miért nem lenne szüksége a bizottság, a szakbizottság munkájára? Azért, mert egy matematikai jellegű kalkulációról lesz csak szó. Azt kell megvizsgálni, hogy a határértéket elértéke. Itt döntési szabadsága nincsen, így a tagállamoknak ellenőriznie nincs mit a hatos preambulum elkezdésre utalnék a 182-es rendeletben, sajnos francia van meg előttem, de azt említi ez. Igen, megvan angolul is, köszönöm. Azon esetekben alkalmazandó, amikor tagállami ellenőrzésre szükség van. Idézet vége, szerintem matematikai számításnál ilyen ellenőrzés nem elengedett, nem szükséges, illetve a végrehajtás egységességének biztosítása, az egyes cikkben szereplő kitétel, ez egy mechanikai jellegű, egyszerű számítás, semmi több, amint elérik a határértéket, akkor életbe lép az ítézkedés, így tehát a bizottság meghozhatja ezt az egyszerű döntést. Nem tudom, hol felmerül az a e, kérdés, hogy ez mennyiben jogi jellegű aktus. A többi dossziére vonatkozóan pedig nem tudok válaszolni. E, Megteltem, hogy továbbítom az illetékesnek a kérdést. Ez tehát az első ok. A második kérdés az volt, hogy ez a rendelet csak akkor kerül alkalmazásra, hogyha az Everything But Arms nem alkalmazható. Igen, valóban így van. Ebben az esetben ezért nem alkalmazandó, mert az Everything But Arms kerül alkalmazásra. A harmadik kérdés. By... Ah, we, what was the question of the... Igen. az importőrök től azért várunk el kauciót vagy garanciát, mert mert ez biztosítja azt, hogy ők komolyak, komolyak a szándékaik, tehát Tehát egész egyszerűen a komolyságát garantálja egy ilyen kaucióval vagy letétel az importőr. Köszönjük, Paul. Igen, csak röviden, elnök úr. Igen, alapvetően egyetérthetünk minden felvetett kérdéssel, az omnibus javaslattal párhuzamosan kell alakulni ennek is, tehát a szövegszerű változtatásokat eszközölnünk kell. A, például a szakértők e, és az Európai Parlament bevonása ügyében. Konkrétabban tovább kell gondolni azt a folyamatot, hogy végrehajtási aktusokat végrehajthat-e, vagy alkalmazhat-e, hozhat-e az Európai Bizottság rendelt alkalmazása nélkül. Ugyanis lehet, hogy ez egy jobb módszer, mint az, hogy rendelkezéseket úgymond felfüggesztünk ezen másik rendelkezéseken keresztül, eh, hiszen így a felügyelet sérülhet. Persze az egy hármas cikkben. Itt eh, egész egyszerű dologról van szó, hogy elérték el 4000 tonnát vagy sem. A preambulum bekezdésben, a hármasban, négyesben, bocsánat, eh, itt egyértelműen szerepel, amint szükségessé válik, eh, a bizottság végrehajtási aktust alkalmazhat a rendelet alkalmazása nélkül a 182 per 2011-es rendelet gondolunk természetesen. Alapvetően ez nem politikai jellegű döntés, ezért azt javaslom, hogy halasszuk el egy hónappal a határidőket, toljuk el egy hónappal a határidőket annak érdekében, hogy még tudjunk eh, konzultálni a bizottsággal és az érintettekkel annak érdekében, hogy az omnibusznak megfelelően alakuljon ez a szöveg és hogy a felvetések, felvetett kérdésekre valóban megnyugtató válaszra adhassunk. Először is a bizottsághoz fordulok, van még mondani valójuk, vagy ha nincs, akkor elmondom, hogy a titkárság szerint nincs gond a halasztással, de ezzel maga a szavazás is halasztódik. Kérdés, hogy az árnyék előadóknak van ellenvetésük, úgy látom nincs, mert bólogatnak a bizottság, rázza a fejét, nincs több mondani valója, köszönjük Pólnak. Item 7, delegation to Ireland. Hetes napirendi pont. December 6-án eh, Dublinban járt egy eh, nagy küldöttség az ír elnökségre való felkészülés egyében, David Martin. Bernard Lang, uh, Catherine Beard, uh, Paul Murphy and the chairman. És az elnök alkotta ezt a küldöttséget. Felolvasom röviden a beszámolót, és aztán Davidet vagy más megkérek, hogy szóljon hozzá. Hát rövid Dublin látogatásunk során találkoztunk Sin sherlock a miniszterrel és vezető hivatalnokokkal, Jared monks például a Kereskedelmi Politikai Bizottság képviselővel, illetve Irish Parliament. az ír parlamenti képviselőkkel, persze itt írül írják, és hát írül nem tudok, tehát az ír parlament találkoztunk, érdekes volt az eszmecsere, több témát érintettünk a kereskedelme kapcsolatban, a küldöttség találkozott az érintett ágazati szereplőkkel, például az IBE vel a kereszt szakszervezetekkel, a Kereskedelmi Szövetség képviselőjével, a Google eh, központjában is jártunk, ezt követő napon pedig Richard Burton eh, munkaügyi miniszterrel is egyeztetünk, aki biztosította arról, hogy közös kereskedelmi politikán szívesen dolgoznak. Meglepő, hogy a Guinness gyárba nem jutottak el, amikor ezt láttam hogy a Google-hoz ellátogatnak, akkor azt gondoltam volna, hogy a Guinness talán írebb, mint a Google, de hát mindegy. David? Köszönöm szépen. Én állítottam össze, vagy nem én állítottam össze a programot, lehet, hogy akkor másképp lett volna. Csak röviden hozzáfűzném, hogy nagyon világosan kiderült a látogatásból, hogy Írország számára nagyon fontos a kereskedelem, de nem csak mint nemzet, hanem mint a tanács következő elnöksége fontosnak tartják. Nyitott a gazdaság, ezért számukra nagyon lényeges a kereskedelmi aspektus. Én úgy gondolom, hogy az üzleti közösség számára nagyon fontos, hogy a témákról, a friss témákról tájékozódjanak, a kormány számára pedig nagyon lényeges, hogy az Egyesült Államokkal való szabadkereskedelmi tárgyalásokat folytassák, előmozduljanak. Nem túl optimisták, de lehet, hogy pont nem az elnökség alatt fog ez megtörténni, de ez az egyik legfontosabb prioritás számukra. Bizonyos ügyekben szeretnének tovább lépni, például a burmai kérdéskörben, a piacra jutás tekintetében nyilván itt előre kell lépni az elnökség során, úgyhogy úgy gondolom, hogy várakozásokkal tekinthetünk az ír elnökség elébe. Szerintem nagyon érdekes időszak lesz. Köszönöm szépen, David. Szeretne -e valaki még szólni? Nem, de... William. Elolvastam ezt a jelentést, és egyre inkább csodálkoztam rajta, hogy mit tartalmaz, hiszen olyan, mintha egy párhuzamos világot mutatna be, ami Európa és Írország nagyszerűségét hangsúlyozza, és egy kicsit nehéz elhinni ezt, hiszen itt vagyunk az ír gazdasági válság közepén, és 12 órát töltöttek ezzel a találkozókkal, a Kereskedelempolitikai Bizottság vezetőivel találkoztak, a foglalkoztatókkal, az exportőrökkel, a szakszervezetekkel, és megjegyzik azt, hogy mennyire súlyos megszorítások történnek, és az euróval kapcsolatosan véleményt sem nyilvánítanak, vagy hogy mi a véleményük azzal kapcsolatosan, hogy Írországnak a saját monetáris politikáját kellene irányítania, vagy a, az árfolyam politikáját. Lehet, hogy nem is tudja ez a szakbizottság, hogy milyen komoly eh, teher ez egy ország számára, hogy az euró kényszerzubbanyában van. Úgyhogy ez eh, gyakorlatilag olyan, mintha az elefánt ott állna a szoba közepén, és senki nem akarja észrevenni, az ír exportőrök szempontjából ez nagyon lényeges. Ők úgy gondolják, hogy az euró jelenlegi árfolyama túl magas, túl alacsony, esetleg az exportőrök szempontjából, vagy 100 megfelelő. Lehet, hogy ez így van, de azért felvetett felvethették volna ezt a kérdést, és hogyha van véleményük róla, akkor azt el tudom fogadni, ha nincs, az nagyon bizarr. Mert itt egy kicsit ökumenikusok próbálunk lenni politikailag, azt látom, hogy a szakszervezeti vezetővel is találkoztak, neki nincsen ezzel kapcsolatosan véleményük. 12 órát üléseztek, és az ír euró tagsággal kapcsolatosan nem is nyilvánított senki véleményt, hiszen úgy tűnik, hogy kifejezett nyomorúságot okozott ott és megemelte a munkanélküliséget a 30 éve, 30-as évek óta nem látott szintekre. Drasztikus csökkentés történt, visszalépés a közszolgáltatásokban, és nem vezetik fel ezt a problémát, úgyhogy talán érdemes volna visszaadni Murphy úrnak a szót, hogy egy kicsit világosítson fel minket, legalábbis én kíváncsi lennék róla, hogy mit gondol. William. Megértem, hogy kicsit fájlalod, hogy a frakciódnak nem volt helye ebben a delegációban, de lehet, hogy ott volt köztületek és valaki, és őt is meg lehetne kérdezni. Ügyrendi kérdés, elnök úr. Ön nagyon sármos ember, és nagyon nagy tudású is, nagyon tisztelem. Három évvel ezelőtt há, jöttem én csak ide, ön 13 éve itt van. Bizonyára tudja, hogy a mi frakció, bizonyára tudja, hogy a mi frakciónk tagjai nem vesznek részt delegációkban elfből, Örülök, hogy legalább tudja, mióta vagyok itt. Lehet, hogy túl régóta, David. Nagyon örülök, hogy az Egyesült Királyság hozzájárul az EU működéséhez azzal, hogy nem utazgatnak. Paul Frilit meghívtam, aki egyébként az ír szakszervezeteknek a közgazdásza. 2007-ben ő már előre jelezte a pénzügyi válságot, de ő nem az eurót tartotta fő oknak, hanem a bankok működését és a túlhitelezést, és természetesen az Egyesült Államokból indult ki e, az egész, és az Egyesült Királyságból ő szerinte, vagyis megengedték, hogy túlságosan gyorsan növekedjen a gazdaságuk, és könnyű volt a hozzáférés a hitelhez, a pénzforrásokhoz, az euróval kapcsolatosan felmerültek kétségek, illetve a megszorításokkal kapcsolatosan, vagy, illetve hogy esetleg Írország nem képes visszafizetni tartozásait. Az Európai Központi Banknak könnyítenie kellene a feltételeken, ez is elhangzott, és az üzleti közösséggel is találkoztunk, és ők azt mondták, hogy az Egyesült Királyság és Írország számára is katasztrófa lenne, hogyha kilépnének az Európai Unióból, hiszen az exportőrök számára ez nagyon lényeges szempont. Paul? én nem szeretnék részt venni ebben a vitában. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nyolcadik napi rendi pont Burma csatlakozása a tarifális preferenciák rendszeréhez, ennek a témának az újrafelvétele, az általános preferencia rendszerhez való csatlakozásról van szó. A státuszukat 1998-ban átmenetileg visszavonták, hiszen szisztematikusan alkalmazzák a kényszermunkát, és ez az ILO konvenciónak ellentmond. 2011 óta egy programot indított Burma, egy reformprogramot, amelyben nagy előrelépést értek el abban, hogy elé, megfeleljenek az ILO ajánlásainak. 2012-ben júniusban ezt az ILO el is fogadta, és egy új bizottsági javaslat született ennek nyomán. Most nem tudunk erről a vit témáról tárgyalni Karitapolusz vagy Karita Piola úrral, ő a külön tanácsadója az ILO főigazgatóságának, és Jeff Fock úrat is szeretném az ituktól üdvözölni. Ő nekik adom meg a szót ebben a témakörben. Köszönöm szépen, elnök úr. Bevezetésképpen szeretném kifejteni, hogy az ILO szempontjából milyen a helyzet. Nagyon komoly fejlemények történtek a kényszermunkával kapcsolatban, illetve az egyesülési szabadsággal kapcsolatos rendelet, egyezményekkel kapcsolatban. Ez pedig jelentős mértékben megváltoztatta az ILO-nak Burmával, Myanmarral fenntartott kapcsolatait az év során. A Nemzetközi munkaügyi Konferencia számos döntést hozott, például a különböző konferencián jóváhagyott standardok alkalmazásáról. Az irányító testület novemberben döntéseket hozott, és a helyszínen is fejlemények voltak megfigyelhetőek. Folyik egy értékelés, a szakértői testület novemberben és decemberben hajtja ezt végre, hajtotta végre kb. 10 nappal ezelőtt, ugyanakkor az a jelentés még nem nincs végleges formában, úgyhogy márciusra, a következő konferenciára fogjuk közzé tenni. Éppen ezért most nem tudok még idézni abból a jelentésből, de szeretném hangsúlyozni, hogy amit itt elmondok, az összhangban van a szakértői testület által kifejtett nézetekkel. Először is, ami a konferencia határozatát illeti, valóban visszavontuk az ILO-val való együttműködés korlátait. Ezek, ezeket a korlátozásokat 1999. júniusában szabta meg a konferencia azért, mert Myanmar, Burma nem tett eleget azon ajánlásoknak, amelyeket egy vizsgáló bizottság határozott meg. A korlátozások törlése most a tagsági jogok teljes visszaállítását jelenti Burma számára. Van egy bekezdés ebben az egyik határozatban, amelyet felfüggesztettünk egészen addig, amíg jövő júniusban nem folytatódnak az egyeztetések. Ez arra vonatkozik, hogy a tagállamok vizsgálják felül Myanmarral való gazdasági kapcsolataikat és egyéb szintű kapcsolataikat. A konferencia ezt 2013. júniusában felülvizsgálja majd, és márciusban az irányító testület összeül, és akkor meg fogjuk vitatni az összes egyéb rendelkezést júniusra vonatkozóan. De a 99-es határozat, ezt visszavonták, és ez már nincs hatályban. És az öt operatív bekezdés a 2000-es határozatból az ILO alapokmányának 33-as cikke, ez továbbra is alkalmazást nyer, és ezzel is foglalkozik majd az irányító testület. Ennek a célja az, hogy biztosíthassuk, hogy a konferencia megvitatja majd a 2013-as nyári ülésén. Lehet, hogy ez egyfajta minimalista megközelítésnek tűnik. Időközben a Nemzetközi Munkahogyi Konferencia a technikai segítségnyújtási programot kívánja kidolgozni, és felkérte a nemzetközi szervezeteket és a tagállamokat, hogy a szükséges pénzügyi forrásokat bocsássák rendelkezésre. Van egy közös stratégia az ILO és a Myanmari kormány között, amely a kényszermunka eltörlésére vonatkozik, a céldátum 2015. És elindítottunk egy egyesülési szabadságra vonatkozó tervet is, a az, érté, az illetékes Genfből a konferenciáról rögtön Myanmarba utazott, hogy ott ismertesse ezen fellépéseket. Az irányító szerv novemberben kifejezte megelégedését az új szabályok elfogadása miatt. Ezen szabályokat 2012. februárjában fogadták el, és ez bünteti, az új szabályozás bünteti a kényszermunkát. Ugyanígy egyéb fellépések is történtek, például a civil lakosság és a hadsereg figyelmének felkeltésére vonatkozóan van egy panasztételi mechanizmus is 2007 óta, amely továbbra is működik. A kényszermunka alkalmazása, ez a gyakorlat, ahogyan azt meg tudtuk állapítani, csökkenő tendenciát mutat, de panaszok továbbra is érkeznek erre vonatkozóan a kormány pedig egy nagyon összetett szociális-gazdasági reformfolyamatot hajt végre, a demokrácia felé való átmenet keretében több évtizedes katonai hatalom után. És elmondhatjuk, hogy jelentős mértékben kötelezettséget vállalt a kényszermunka elleni cselekvési terv kapcsolatban. és eh, a miamari elnök elkötelezte magát nyilvánosan annak érdekében, hogy az országban teljes mértékben eltörlik, megszüntetik a kényszermunkát, ami egyébként az ILO szakpolitikai szervének egyik fő eh, követelése volt. Ha megpróbáljuk a jelenlegi helyzetet jellemezni, elmondhatjuk, hogy a az új közigazgatási törvény elfogadása kielégítő intézkedésnek minősül, főleg miután volt egy főleg miután ezt kiegészítették, azután, hogy a folyamat során néhány dolgot el, kihagytak ebből. Az állampolgárok kötelezettségeire vonatkozóan is hoztak jogszabályt, Remélhetőleg ezzel nem fognak visszaélni, és ez minden bizonyal egy olyan téma lesz, amely további vitát tesz szükségessé, de részben ezzel már foglalkoztak a 2012-es márciusi jogalkotási jogszabályozás során. És most a végrehajtás szakaszába kezdünk lépni. Nem tűnik úgy, hogy volnának rendkívül sürgős jogszabályalkotásra vonatkozó kérdések, már ami a kényszermunkát illeti, kivéve azt, hogy az alkotmány hogyan rendelkezik majd erről. Jelenleg a technikai segítségnyújtásra, együttműködésre helyezzük a hangsúlyt, és az irányító testület egy keretprogramot terjesztett el a donorok elé három fő céllal. Először is ugye a kényszermunka. Korábban felvettem a kapcsolatot a Ranguni hivatallal, és tájékoztattak arról, hogy folyamatban van ez a program, és van egy, egyéb, van egy másik lényeges kérdés, a szociális párbeszéd előmozdítása és az egyesülési szabadság, ami az erre vonatkozó 87-es egyezményhez kötődik, és egy harmadik nagyon fontos elem, egy méltó munkára vonatkozó program kidolgozása, ez egy globális program, ami egyéb munkajogi és szociális kérdéseket tartalmaz. Ezek tárgyalása folyik. Szólnék néhány szót arról a témáról, amely még nyitott. Talán ez érdekli önöket. És volna egy állásfoglás is, amelyet a konferencia júniusban fogadott el, és arra kérte az ilo hogy novemberben az irányító testületet tájékoztassa a közös stratégiáról, arról, hogy az új munkajogi szabályozás hogyan működik, belétve az Egyesülési Szabadságot, valamint a közvetlen külső befektetések és a méltó munkakörülmények szerepe. Ezt azért hangsúlyozom, mert ez összefügg a 2000-es állásfoglalás 2B pontjával, amely még egy nyitott kérdés, és amely a júniussal foglalkozik majd a konferencia. Ami a közvetlen külföldi befektetéseket illeti, született egy jogszabály, egy keret jogszabály, erre vonatkozóan, ez még mindig a parlamentben van, és nagyon nagyok voltak a, az elvárások, ugyanakkor kevés volt a közvetlen befektetés. A bányászatban, a ruházati, idegenforgalmi ágazatokban számítottak komolyabb befektetésekre a vállalatok szociális felelősségvállalása is egy komoly kezdeményezés. A kereskedelmi kamara is indított egy kezdeményezést, és az ENSZ egyezményét is több mint száz vállalat aláírta. A Miamari kormányjal egyeztettünk, befektetőkkel, valamint különböző kormányzati képviselőkkel olyan kezdeményezésekről, mint az önkéntes monitorozási mechanizmus, valamint a különböző iparágakra vonatkozó mechanizmusok. Erről pedig az irányító testületet eh, továbbra is tájékoztatni fogjuk, mert ez egy konkrét kérés volt, amit a konferencián megfogalmaztak. Néhány szót szólnék még az egyesülési szabadságról, az egyesülési jogról, illetve azon szankciókról, amelyeket eh, meghatároztak. Ez eh, nem ezt az egyezményt tartotta szem előtt, hanem ez a kényszer munka alapján született. Ugyanakkor volt egy másik javaslat, A 26-os cikk az Egyesülési Jogra vonatkozó egyezményben egy vizsgáló bizottság létrehozását teszi lehetővé. Az irányító testület novemberben úgy döntött, hogy nem tesz további lépéseket ezen cikk alapján, hanem az ILO fontos, hogy folytassa a szoros együttműködést a kormányjal, annak érdekében, hogy a 87-es egyezmény alkalmazás nyerjen. A munkajogi szervezetekre a, vonatkozóan van egy jogszabály, és tanácsadással támogatjuk a kormányzatot. 264 különböző szervezet létezik, szövetkezetek, foglalkoztatói, munkáltatói szervezetek, és talán kollégám erre vonatkozóan frissebb számadatokkal is tud szolgálni, már ami a szakszervezeti oldalt illeti. Egy új törvény is született a munkajogi vitás kérdések rendezésére vonatkozóan. Ez azért fontos, mert ezáltal egy korábbi 1999-es törvényt hatályon kívül helyeztek, a szakértői testület kérte ennek a jogszabálynak a hatályon kívül helyezését. A 88-as jogszabály, ez is hatáját vesztette, és úgy tűnik számunkra, hogy a szakszervezeti fronton a pluralizmus most garantált. A burmai szakszervezetek vezetője, Maumar úr, októberben tért vissza a fővárosba, és az ILO részt vett abban a folyamatban, amelynek eredményeképpen a kormányzat biztosítani tudta azt, hogy dolgozhat, és most visszatérését követően nincsenek ránézve negatív konzekvenciák egy irodát is nyithatott a főszakszervezet, és egy továbbképzés is történt, és különböző egyéb programokat is szerveztek a szakszervezetek bevonásával. Elnök úr, ez lenne röviden a helyzet összefoglalása. Elmondtam már kezdetben, hogy nem tudok szó szerint idézni a szakértői bizottság jelentéséből, de szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy amit elmondtam, az összhangban van azon következtetésekkel, amelyeket levontak, és a megszövegezése most folyik. Köszönöm. Yeah, sure, yeah. Thank you very much. Uh, now let me... Köszönjük. Most pedig az ITUK képviselőjének adom meg a szót, parancsoljon. Well, thank you very much for this opportunity to speak to you today. Um, uh, my name is Jeff Oat. I'm a legal... Köszönöm. Az ITUK uh, ázsiai specialista és jogi szakértője vagyok. Burma ügyét már évek óta követem figyelemmel. Lenne egy pár megjegyzésem. Először is egyetértek kollégámmal jó néhány felvetett kérdésben, ezért egy kicsit másra tenném a hangsúlyt, konkrétabban szólnék arról, hogy szerintünk a Nemzetközi Kereskedelmi Konfederáció szerint az EU mit tett annak érdekében, hogy javítsa a helyzetet. Először is a kényszermunka témájában a kényszermunka miatt kellett az Európai Uniónak a GSP-ből kivennie 98-ban a Burmát, az ILO akkor három ajánlást tett. Egy volt a törvény módosítása, a települési törvény szabályozás módosítása, illetve a jogi szankciók alkalmazása. A törvény módosítása sor került, ez pozitív előrelépés. Ami a kényszer munka illeti, az ILO-nak is volt egy cselekvési terve, amelynek a célja az volt, hogy 2015. december 31-ére teljesen megszüntessük a kényszermunkát. Ennek ellenére újabb és újabb beszámolókat kapunk a kényszermunkáról, például a hadsereg által megkötött esetekről jó néhány tartományban. tulajdonképpen kényszermunkával építetnek katonai létesítményeket ezekben a régiókban, amennyire tudjuk, csökkenő tendenciát mutat a kényszermunka, de továbbra is komoly problémát jelent Burmában. Harmadsorban a vizsgálóbizottság ajánlása az volt, hogy jogi szankciókat eh, alkalmazzanak az ILO legfrissebb beszámolója értelmében. a katonaságon belül lefokozták az elkövetőket, fizetésüket csökkentették, ugyanakkor mindösszesen négy tisztet állítottak bíróság elé. Itt tehát büntetlenül a büntetlenség kérdése továbbra is komoly problémát jelent, hiszen csak négyen kerültek börtönbe kényszer munka miatt. Ami a gyülekezési szabadságot illeti, drámai javulásról számolhatunk be. A szakszervezetek bejegyzésére vonatkozó törvény módosításra került, a kereskedelmi viták szabályozása szintén módosult. Körülbelül 300 bejegyzett szakszervezet van Burmában, és egy másik további 500 regisztráció érkezett, amely még nem került feldolgozásra, ami jól mutatja, hogy a munkavállalók eh, érdekeit védeni kell. Túl sokan, eh, túl kevésért dolgoznak, az munkaegészségügyi és munkabiztonsági körülmények jelentős javítására van szükség a szakszervezetekben tömörülés iránti érdeklődés egyáltalán nem meglepő, de jó azt látni, hogy egyes ágazatokban és Burma egészében ennyi aktív szakszervezet van ma már. Egyes esetekben a, a vezetők domináns szerepet játszanak a szakszervezetekben, illetve az alulról felfelé szerveződő egyszerű munkavállalók által vezetett eh, szakszervezeteket eh, le- lehetetlenítik. Egy érdekegyeztetési eh, fórum, illetve eljárásrend bevezetésre került. Ez azonban egy nagyon új dolog. Sokakkal találkoztam, akik részt vettek ebben az érdekegyeztetésben, és azt hiszem, hogy egész egyszerűen meg kell tanulni alkalmazni az új szabályokat, erről van szó ezen a ponton. A Nemzetközi Szakszervezeti eh, Szövetség azt várja, hogy eh, az Európai Uniótól hogy valahogy reagáljon a megváltozott helyzetre. A GSP újra bevezetése lehetőség megfelelő kondíciók mellett természetesen. Idén Esten és de Gucht biztosoktól június 15-én azt hallottunk, amikor ott jártak, hogy a két oldalú kereskedelem és a felelős beruházások nagyon fontos szerepet játszhatnak a Burva jövőjében a GSP esetleges bevezetése kapcsolatban mondták ezt, korábban pedig eh, azt nyilatkozták, hogy az európai cégeknek Burmában a te, eh, vállalati társadalmi felelősségvállás terén példamutatóan kell eljárniuk. Véleményünk szerint eh, valóban ez a helyes megközelítés, de ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az önkéntes elvek, az önszabályozás kevés. Az Burmánban aktív európai cégekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek szerintünk nem eléggé előremutatóak. A Myanmari olaj és gáz céggel üzletelőkre vonatkozóan egy átvilágítás elkezdődött, és azt kérjük, hogy akik azok a cégek, ahol van due diligence eh, kellő körültekintésre vonatkozó politika, nos, ezt nyilvánosságra kell hozniuk, az ezzel kapcsolatos információkat. Szerintünk az Európai Unió azonban ennél sokkal többre képes, fogalmazhatok így, robosztusabb programot várunk az Uniótól a GSP esetleges újonnani bevezetésével kapcsolatban, amely azt követelni a cégektől, hogy a Burmában üzletelők tényleg kellő körültekintéssel járjanak el, ezzel kapcsolatos információkat hozzanak nyilvánosságra, hogyha negatív hatást érzékel a rendszer, akkor azzal valami tenniük kell, azt enyhíteniük kell, és a termékpálya, beszállítási lánc tekintetében fontos, hogy tisztán lássunk, hiszen az elszámoltathatóság, az átláthatóság előfeltétele ez. Ez valóban kritikus fontosságú, hiszen Burma már területén a kockázatos a beruházási környezet, nem csak a kényszer munka miatt, de egyéb komoly emberjogi, emberjogsértések is történnek, például a föld, termőföld elkobzása, amelyre az ENSZ külön megbizotja is rámutatott egy hónappal ezelőtt az ENSZ közgyűlése előtt. Zárásképpen tehát még egyszer azt kérem, hogy az Európai Unió próbáljon messzebb menni, tovább tenni a társadalmi felelősségvállalás terén, mit vár el az európai cégektől és a nemzetközi szakszervezeti szövetség szívesen segít, bármilyen módon, ha tud segíteni. Köszönöm. Thank you very much. Let's open the, Köszönöm szépen, akkor hallgassuk meg, hogy mit gondolnak erről a kollégák. Gemitis eh, kolléga, először eh, Mártint hallgassuk meg az eszendétől. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a két előadónak eh, ezeket a nagyon világos előadásokat. És valóban egyértelmű, hogy javul a helyzet Burmában, de az is egyértelmű, hogy még nagyon hosszú út áll az ország előtt, és nagyon változó a, az eredményeknek az értékelése. És ne ítéljük meg felszínesen ezeket a változásokat, és nagy kérdés, hogy bizottságként ajánljuk-e, javasoljuk-e a GSP újrabevezetését. Egyértelmű, hogy ezeket a preferenciákat azért vonták vissza az országtól, mert kényszermunkára hivatkoztak. Az ILO nyilván ezt nem fogadja el, de az egy elfogadható jogi megoldás, hogy a GSP-t újra bevezessék és természetesen ez csak március-áprilisban fogadható el a parlament által leghamarabb, és 2013 felmaradó részére vonatkozik, hiszen 2014-ben egy új rendszert vezetnek be. Úgyhogy végül is ezzel nem szólnék, de azért én az e-, második előadóvalanyban egyetértek, hogy erős politikai kijelentésekkel kell ellensúlyozni ezt az újrabevezetést, a vállalati társadalmi felelősségvállalásra kell hivatkoznunk. Nem szabad megengedni, hogy ne legyenek átláthatóak az európai vállalkozások Burmában, és meg kell vizsgálnunk, hogy az átláthatóság irányelv hogyan érvényesül az iparban, úgyhogy erre tudunk hivatkozni Burma esetében, illetve az egyesülési jog érvényesülését tudjuk vizsgálni, a kényszermunka és olyan természetű kérdés, amelyek kapcsolatosan a törvényeket már megváltoztatták, de gyakorlat még folytatódik. Úgyhogy nem csak formális eredményekre számítunk, hanem valós eredményekre, és ha továbbra is kényszermunkát alkalmaznak Burmában, akkor nem nagyon tudom elképzelni, hogy 2014 után alkalmazható lenne a GSP rezsim. Ez ellentmond az iránymutatásainknak, és meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk használni ezt a segítséget, amit Barózó úr említett a fejlesztési együttműködéssel kapcsolatosan. Bátorítani kell a civil társadalmot, hogy a változásokat és a fejleményeket, a fejlődést elősegítsék, és nyomon kövessék a fejleményeket Burmában Burma egy tapogatózó lépést tett már a jó irányba, de szerintem azért nem biztos, hogy ez olyan nagy lépés, ahogyan sokan gondolják. Minden esetre jó irányba indultak el, és ezt bátorításként azzal alátámaszthatjuk, hogy a GSP-t megint megengedjük 2013 fennmaradó részére, de szorosan követni kell az eseményeket. Köszönöm. Köszönöm a következő felszólaló, Christopher Hjelmer a PP-től. Köszönöm szépen. David egy nagyon fontos eh, témánál hagyta abba. Úgy gondolom, hogy a formai és a jogi feltételek megvannak, de persze megvolt ennek az oka, egy emberi jogi oka, hogy eh, elvették ezt az előnyt az országtól, és eh, megváltoztatták a törvényt, előrelépés történt, legalábbis formálisan, úgyhogy szerintem nekünk követnünk kell a bizottság javaslatát, és utána azt is gondolom, hogy politikai okunk is van erre, nem csak formai és jogi. Úgy gondolom, hogy ez a helyes lépés, és azt gondolom, hogy hogy ezzel tudjuk bátorítani a javító irányú lépéseket. És nem csak azzal kapcsolatosan a kényszermunka területén kell ezeket az előrelépéseket elismernünk. Nagyon fontos, hogy politikai okból is demonstráljuk, hogy álljuk a szavunkat az új GSP rendszer bevezetésekor is, És amikor valamiről döntünk, és utána változik a helyzet, akkor készen állunk arra, hogy megváltoztassuk az álláspontunkat. David is rámutatott arra, hogy ez nem azt jelenti, hogy nincsen gondunk Burmával, nyilván vannak ott problémák, és ugyanez igaz nagyon sok hasonló helyzetű országra, emberi jogi kérdések, földfoglalások, de nem ezek voltak az okai annak, hogy elvettük ezt a státuszt Burbától, úgyhogy ennek a visszaállítása sem az, azok. ok. Burma nyilván nem Norvégia, nem is lesz egy darabig, de azért azt el kell ismernünk, hogy Norvégia döntött úgy, hogy a preferenciális feltételeket visszakapja Burma, és nem csak egy évre szándékozzák ezt megtenni, Úgyhogy ez úgy tűnik, hogy amikor az új rendszert kialakítjuk, akkor meg kell újból vizsgálni a helyzetet az akkori állapotok alapján, de szerintem ez a bizottság részéről az egyetlen észszerű lépés jelen pillanatban, hogy elfogadjuk ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Nikola Rinaldi, köszönöm szépen. Egyetértek Krisztofer álláspontjából. Én is úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat támogatást érdemel. A kérdésem viszont az, hogy röviden szólt az Egyesült Államok iránymutatásairól, illetve hogy mit próbálnak elérni Burmában. Hogyan lehetséges, hogyan volt az lehetséges, hogy más befektetésekkel is tudnak egyeztetni Japánnal, vagy hogyan tudjuk ezt az egyeztetést végrehajtani Japánnal vagy az Egyesült Államokkal, hogy valamiféle közös megközelítést tudjunk követni. Robert Szördi, a PCR részéről. Köszönöm szépen, egyetértek az előbb elhangzottakkal. Az az egyetlen út, hogy elfogadjuk ezt a javaslatot. Szeretném, hogyha a bizottsági kollégák elmondanák, hogy valóban eh, van-e külföldi befektetési hiány Burmában. Hogyha mi ezt elfogadjuk, akkor ösztönözni fogjuk a külföldi befektetést. Hiszen ez nagyon lényeges, hogy a befektető nyilván stabilitást akar egyébként eh, nem fektet be az adott országban. Nézzük meg, mi történik éppen Argentínában, a Repsol államosítása tekintetében. Ezek fontos kérdések, azzal, hogy elfogadjuk ezt a szöveget, azzal elősegítjük a befektetések ösztönzését. Ez valóban segítség volna. Köszönöm. Most hallgassuk meg eh, Franciska Kellert a Zöldektől. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nekünk is van két eh, féle ezek lehet, hogy általánosabb eh, természetűek Elhangzott már az, hogy komoly problémák figyelhetők meg, azt is mondhatnám, hogy a kisebbségek, ugye a muzulmán kisebbség Miamában egyre rosszabb helyzetben van, és ugye a körülmények is súlyosak. Egy másik kérdés pedig, ami foglalkoztat bennünket, az az, hogy valóban segítenünk kellene az országot, hogy demokratikusan fejlődhessen, és a gazdasága is fejlődhessen. Tudom, hogy történtek előrelépések és projekteket is kidolgoztak Myanmarról, ami nagyon fontos, hiszen ha segíteni szeretnénk az ország gazdasági fejlődését, akkor nem az exportra kell a hangsúlyt helyeznünk, hanem a helyi fogyasztásra, a helyi kereskedelemre, és eh, a gazdaság eh, diverzifikálására sokkal inkább, mint az exportra. De ha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt hónapokban Myanmarban, akkor láthatjuk, hogy eh, gyakorlatilag mindenki Myanmarba próbál, megpróbál megvetni a lábát, ugye a nyersanyagpiacokon megpróbál jelen lenni. Azt hiszem, hogy a mi európai érdekünk és a szerződések értelmében az kellene, hogy legyen, hogy segítsük az országot, hogy úgy fejlődjön, ahogyan azt felvázoltam, és nem kellene egy ilyen versenyben részt vennünk a nyersanyagok piacán. Nem a piac részesedésért kellene versenkenünk, mert pedig úgy tűnik, hogy Ausztria, Norvégia, Kanada, az USA részvételével most pontosan egy ilyen verseny figyelhető meg, és nem vagyok biztos abban, hogy mi is az EU stratégiája most e tekintetben? Nem tudom, hogy vannak-e további lépések a GSP-hez való csatlakozást követően. Nem tudom, hogy az ország stratégia mi, már ami a fejlesztési szemszöget illeti, és nem tudom, hogy a kereskedelem hogyan illeszkedik ebbe a szerkezetbe. Már beszéltünk a bizottsággal erről, ha jól értelmeztem, akkor nincsenek további lépések, amelyeket a kereskedelmi kapcsolatok terén terveztek volna, de azt hiszem, hogy érdemes volna ezeket fontolóra venni, és nem kellene a nyersanyagokért folytatott versengésben részt vennünk, mert ez csak azt eredményezi majd, hogy kudarcot vallanak a gazdaság terén tett lépések. Köszönöm Murphy kollega Gua részéről. Azt hiszem, hogy érdemes feltenni azt a kérdést, amelyet David és Franciszka is megfogalmaztak erről a Burma irányába tartó versenyről. És jogos felvetnünk azt is, hogy ez talán nem csak azért történt, mert javult az emberi jogok helyzete az országban, hanem azért ennek vannak gazdasági és politikai ö, okai is az USA kapitalizmusa, imperializmusa Európában is ez megfigyelhető Kínával szemben. Egyértelmű, hogy ez indokolja a nyersanyagokért folytatott küzdelmet e a világnak ennek a stratégiailag fontos részén India és Kína között. Ezt e, szem előtt kell tartanunk, látnunk kell, amikor azt szemléljük, hogy honnan is származik ez a javaslat. Természetesen örömmel kell fogadnunk azt, hogy a kényszer munka betiltás irányába történtek lépések, csökkent a tendencia, de ki kellene használnunk ezt az alkalmat, hogy egy szélesebb körű vitát is folytassunk az emberi jogok megsértéséről, az emberi jogok helyzetéről Burmában. Természetesen Burma nem Norvégia, ez egyértelmű, ez igaz a munkavállalókra, gazdákra, mindenkire nézve Burmában, tehát a parlament jó lenne, hogyha szélesebb perspektívába helyezni ezt a kérdést, és nem csak a kényszermunka szemszögéből vizsgálná. A parlament egy állásfoglalást is elfogadott, ha jól emlékszem, szeptemberben az etnikai erőszakról a muzulmánok, és a buddhisták között Burmában, amelynek eh, eredményeképpen több eh, ezer muszlim veszítette életét, és eh, több százezer ember kényszerült arra, hogy otthonát elhagyja. És a parlament annak idején azt nyilatkozta, hogy a hosszú távú, a diszkriminatív politika eredményeképpen ütötte fel a fejét az erőszak az országban. Az erőszak körülményeit is meg kell világítani, és azt hiszem ezzel kapcsolatban is kellene néhány szót szólnunk, hiszen itt komoly diszkrimináció figyelhető meg. És egy közelmúltbeli esemény november végén, nem tudom, hogy olvasták-e, arról, hogy a Lepodangi részbányánál a helyi közösségek a részbánya építése ellen tiltakoztak, azért, mert annak komoly környezeti következményei lennének. 11 alkalommal kérvényezték a tiltakozáshoz való jogot, nem kapták meg egyszer sem, és aztán a biztonsági erők támadást indítottak ellenük, és több mint 40 ember nagyon súlyosan megsebesült, égési sérüléseket is elszenvedtek. Azt hiszem, hogy az ITUK, amikor hangsúlyozta a vállalatok szociális felelősségvállását és a multik helyzetét, fontos az európai multinacionális vállalatokra és a Burmában tanúsított hozzáállásuk miatt fontos ezért nagyobb nyomást gyakorolni rájuk. Elnök, köszönöm szépen. Az egyik kérdés legalábbis a vendégeinknek szólt, úgyhogy szeretném nekik is megadni a szót, hogy reagáljanak ezen konkrét kérdésekre két percben. Igen, elnök úr, a kérdés, a konkrét kérdés, amely elhangzott, az volt, ha jól értettem, hogy a GSP visszaállítása kedvezne-e Myanmarban a közvetlen külföldi befektetéseknek. Hát minden bizonyal az EU-ból irányuló befektetéseknek igen, ha nem állítjuk vissza, akkor ez természetesen az EU tagállamait, illetve az innen és nem más országokból származó befektetéseket érinteni. Tapasztaltuk, hogy számos ország mozgásban van. Nem hiszem, hogy egy különösebben európai fajta verseny volna megfigyelhető de el kell gondolkodnunk azon, hogy az európai fél részéről milyen lehetőségek nyílnak arra, hogy a befektetőkkel párbeszédet folytassanak, és meg kell néznünk, hogy milyen hozzáállás lehetséges nekünk. Van egy mandátumunk arra vonatkozóan, hogy az ILO nyomon kövesse a munkajogi viszonyokat, és ezeket fogjuk monitorizálni. Egy további megjegyzést tennék, ha a kényszermunka Elnök, egy rövid megjegyzést kérnék. Igen, ha a kényszermunka egyik napról a másik napra megszűnne, akkor nem lenne szükségünk, hogy egy két éves programot dolgozzunk ki ezzel kapcsolatban. Right, um, on the two questions, uh... Két kérdéssel kapcsolatban, ami elhangzott. az amerikai cégek eh, nagy számban nem rohantak Burmával a liberalizációt követően, azért, mert a beruházást más szempontok is korlátozzák. Például a fővárosban is eh, igencsak eh, ki, mar, ki kimaradozik az áramellátás, nincs egy modern pénzügyi ágazat. A cashflow, a pénzáramlás, pénzpiac sem működik megfelelően. Tehát Burmában más kérdésekkel is foglalkozni kell, hogyha komolyan gondolják azt, hogy beruházásokat ösztönöznek. A GSP önmagában nem fog mindent megoldani. A Coca-Cola, Pepsi és a General Electric a, mindösszesen az a három nagy cég, amely komoly érdeklődést mutat a burmai piac iránt, legalábbis a közeljövőben belépni kíván. A távol-keleti beruházók, vagy keleti beruházók, gondolok a koreai, kínai, japán, eh, indiai beruházókra, azok eh, talán jóval nagyobb számban vannak jelen. A due diligence és disclosure témája Amerikával eh, kapcsolatban is felmerült. Amerikában két szakpolitika pályáfolyik párhuzamosan. Az egyrészt azon cégek és egyének listáját tartja a pénzügyminisztérium nyilván, akikkel, vagy amelyekkel amerikai cégek nem üzletelhetnek, mondjuk azért, mert emberjogi sértések miatt, vagy, vagy büntető, folyamatban lévő büntetőgyek miatt ez tiltott. Természetesen Hogyha Myanmar Oil and Gas céggel akarnak üzletelni, akkor ezt előre be kell jelenteniük. Ennél szélesebb körű tájékoztatási, előzetes tájékoztatási kötelezettségnek is eleget kell tenniük. Hogyha egy cégnek van due diligence politikája, akkor azt nyilvánosságra kell hozni, abban a reményben, hogy valóban követik a due diligence politikáját nem csak papíron, hanem a gyakorlatban is. Az amerikai szakpolitika egyik gyengesége talán épp az, hogy ezeket a jelentéseket nem kötelező nyilvánosságra hozni, ezért nem tudjuk, hogy az érintett cégek valóban feléptek-e a due diligence által felvetett negatív hatásokkal szemben. Elnök, hallgassuk meg az Európai Bizottság képviselőt ezen a ponton. Köszönöm. És különösen hálás vagyok, hogy eh, kiejthetetlen nevemet ilyen kiválóan ejtette ki. Well, the facts um, I'm going to wave at you now. One example of that, and this is the, the fact sheet that we have. Ez a kezemben tartott uh, fact sheet uh, ténytár, amit múlt héten osztottunk ki, amely jó néhány felvetett kérdésre választ ad. Szeretnék egy-két fontos kérdést hangsúlyozni. Úgy tűnik számomra, hogy a legtöbben az előrelépésre beszéltek, jogi téren, a kényszermunkaterén illetve a GSP újrabevezetése terén, kondicionalitás nélkül. Kondicionalitás nélkül, hangsúlyozom még egyszer. Nem kell senkit sem emlékeztetni arra, hogy ezen a téren nem csak az európai jogszabályok szempontjából lenne veszélyes, hanem a WTO elveket is érteni. Lássuk most az aggodalmukat. Többen is utaltak arra, hogy hogyha megfordul a folyamat, nem csak a kényszer a munkaterén, hanem az emberi jogi egyezmények vagy munkajogi egyezmények tiszteletben tartása terén, akkor újra visszavonhatjuk a preferenciális elbánást, kedvezményes elbánást. Tehát, ahogy arra az előadó utalt, 2014. január 1-től megbízható forrásokból származó adatok, tények, bizonyítékok alapján is megtehetjük ezt, tehát a mechanizmus erre már megvan. Jogosak a célok, amelyek elhangzottak, ott az elf például, hogy mm, felelős mm, üzletvitára van szükség, de kérem, ne felejtsék el, a GSP belül ezeknek nem sok helyük van. Úgy érezzük, hogy a, a legjobb módszereket kell felhasználnunk, amelyek nem ássák alá eh, a GSP szerepét. A GSP ugyanis a reform folyamatban nagyon fontos szerepet játszhat a eh, megerősödő forrásokon keresztül. Ezen a ponton csak egyszerűen rámutatnék. Van-e egy ilyen nagy terve az Európai Bizottságnak, egy úgynevezett masterplan? Hát ezek a nagy hangzatos tervek igen csak veszélyesek, ezek eh, a politikai rezsimek sajátjai. Van azonban egy holisztikus megközelítésünk. A fact sheet a ténytárban jó néhány példát hozunk erre, egyet hoznék erre. A good governance és az emberi jogok, a kereskedelmi segítségnyújtási program teljes egészét áthatja majd. Ezt tehát komolyan vesszük. Azt is hangsúlyoznám, hogy a GSP-vel párhuzamosan egyéb CSR, tehát vállalati társadalmi felelősségvállalási programokat is folytatunk. A nagy EU-s cégeket kötelezzük arra, hogy CSR elveket alkalmazzanak, ágazati CSR eh, ajánlásokat is kértünk, például a gázágazatban, ami különösen releváns Myanmar esetében, és jogalkotási javaslatok készülnek már ott, eh, porosanak talán az önök íróasztalán, hiszen a trialógusban eh, ezt tárgyaljuk, hogy a jelentéstevi kötelezettsége a cégeknek hogyan alakul majd bizonyos témákban, főként például az erdészeti és a bányászati ágazatokban. Tehát lehet, hogy nincs egy messzőplen, egy ilyen nagy terv, de van egy holisztikus megközelítésünk arra, hogy mindezeket a kérdéseket egységes átfogó módon kezeljük, mert nehéz Hansen eh, Sukihoz hasonlóan ékes szóval, bármit mondani, ezért tőle idéznék. A szankcióknak, hogyha véget vetnek és a GSP-t újra bevezetik, akkor soha nem látott lehetőség kínálkozik arra, hogy megújuljon a gazdasági növekedés, amely szerves részét kell, hogy képezze a demokráciának, az emberi jogok javulásának, amely jólétet hozhatna hazánkba. Idézet vége, köszönöm. Thank you very much, and now to conclude this. Köszönöm. Napirendi pont lezárására pedig az előadónkat, David Martin kérem fel. Köszönöm, elnök úr! Ha megengedik a kollégák, akkor a bizottság felvetésére reagálnék, hogyha esetleg félreérthette, amit mondtam. Nos, nincs igazából más választásunk, mint hogy újra bevezessük a GSP-t, meg kell ezt tennünk még hozzá, éppen azért, mert a, a reformot tovább kell ösztönözni a kondicionalitás nélkül, tehát a feltételek nélküli GSP újrabevezetés azonban nem jelenti azt, hogy az aggodalmainkat a GSP-től függetlenül a aggodalmainknak hangot adjunk, és lefektessük papírra, hogy mit várunk az európai cégektől, akik Burmában üzletelnek, főként a CSR a vállalati társadalmi felelősségvállalás terén. Az uniós alapok, amelyek források, amelyek eh, Burmába áramlanak, miért is ne használhatnánk ezeket a pénzeket arra, hogy a civil társadalmat fejlesszük, a politikai folyamatot előmozdítsuk, az emberi jogok tiszteletben tartását eh, figyelemmel kövessük, a gyülekezési jogot figyelemmel kövessük, a az átláthatósági eh, irányelvet miért ne érvényesítenünk Burmában ugyanúgy, mint máshol, illetve a kisebbségek védelme ügyében nekünk, hogyha parlamentnek szorosabbra kívánjuk fűzni az együttműködés szálait, akkor a legmagasabb szintű elvárásokkal kell élnünk. Ezek nem a GSP visszaállításához fűződő feltételek, hanem egész egyszerűen ettől független általános elvárások. Arra is érdemes ezen a ponton rámutatni, hogy nem a GSP rendeletben, bármiféle parlamenti állásfoglalásban, hogy eh, árgus szemmel figyeljük a folyamat alakulását 2013 végéig, a GS, illetve a 2014 után bevezetendő új generációs GSP kontextusában. Az ILO képviselőnek mondom, hogy a reformok nem egyik napról a másikra történnek. Sajnos nekünk az a dolgunk, hogy figyelemmel kövessük a változásokat, illetve azt, hogy a különböző nyilatkozatok vagy a jogszabályok módosítása valóban megjelenik-e a gyakorlatban, tükrözi-e a beszámoló a gyakorlatot, a valós gyakorlatot. Tudjuk, hogy eh, Burumia már esetében nincsen különbség a szavak és a eh, tettek között, de előfordulhat ez ugyanakkor. Eh, elnök úr, én azt javaslom, hogy arra kérdésre, hogy hogyan tovább, azt javaslom, hogy előadóként nem fogok a jogszabályok módosításra javaslatot tenni, persze a kollégák ezt megtehetik, de elnök úr, egy állásfoglalás tervezetet is szeretnék készíteni, amelyet a parlament elé fogok majd nyújtani a véleménytervezethez csatolva. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a vállalását. A jelentés tervezett első tárgyalása következő februárban lesz. A februári szokásos ülésen. Ez az utolsó napirendi pont a koordinátori ülés előtt. Úgy látom, hogy 15 perccel megelőztük magunkat. De azért szeretném, hogyha 5 perc szünet után egy kicsit korábban megkezdenénk a koordinátori ülést, hiszen még úgy látom, hogy bizonyos jelentéstevők hiányoznak, de majdnem mindennyiuk itt van, a zöldek kivételével. Tehát megpróbálom 5 perc alatt ide toborozni a többieket, és, és most kérem a közönségünket, illetve az asszisztenseket, mindenkit, aki a koordinátori ülésen nem vehet részt, távozzon a teremből, és eh, a mai napon kérem, hogy többet ne is fáradjanak vissza.